Okay, dear colleagues. Kedves kollégák! Kezdjük el. Nincs ugyan tele a terem, de remélem, hogy még egy páran majd megérkeznek. És ugye hát ne azokat büntessük, ezt már reggel is elmondtam, akik itt vannak,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 az önök munkája számunkra elengedhetetlen, nagyra értékeljük, és remélem, hogy hamarosan önök számára is elfogadható megoldás születik munkajogi vitájukban a parlament vezetőségével. A magam részéről megígérhetem, hogy ma is befejezzük az ülést időben, 18.30 előtt. Na, nézzük a ma délutáni első napirendi pontunkat, eszmecsere a bizottsággal, a Kreatív Európa program 2021-27 témában. Ahogy már azt mondtuk, a bizottság a Kreatív Európa a következő generációért programját most májusban, május 22-én hozta nyilvánosságra, és nagyon örülünk annak, hogy ez egy önálló program már vált, vagyis a struktúrák nem változtak, csak új nevet és némi tematikai új orientáltságot kapott a program. Ugye a bizottságban volt erről vita, leveleket kellett írni hogy kifejtsük, hogy nem szeretnénk, hogyha a program egy másik nagy program részeként valósulna meg, hanem önálló, autonóm programot szeretnénk, és ezt sikerült elérni. Ennek örülünk, és a bizottság meghallgatta a parlament, illetve a szakbizottságunk véleményét, és ennek megfelelően meglett az önálló program keret. Ma lesz az első eszmecsere, erről a témáról. A bizottsági javaslat meghallgatása előtt azonban egy tanulmány következtetéseit fogjuk először meghallgatni. Ezt a saját Policy Departmentünk végezte el. Köszönöm szépen a két kolléganőnek, akik ebben részt vettek, és akik most majd beszámolnak arról, hogy a vizsgálódásaik során mire jutottak. Teodora Legal, Teodora Platesso és Arthur Legal lesznek az előadóink, illetve a kultúra és kreatív vitás igazgatóság két további képviselőjét is üdvözlöm. Egyikőjük a Digi Connect-nél dolgozik igazgatóként, a média miért felelős. Tehát akkor először az Előbb említett két szakértőnknek adom meg a szót, mint egy 10 percben, és ugyanúgy folytatjuk le az ülést, mint ahogy az délelőtt is volt, tehát meghallgatjuk az előadóinkat, utána pedig eszmecserét fogok nyitni. Tessék! Elnök asszony, tisztelt képviselők! My name is Arch Legal Director at KA. Uh, Köszönöm a szót. Kulturális és sporttémákkal foglalkozó tanácsadó szervezet részéről érkeztem. Nos, hadd foglaljam össze, hogy hogyan és miről fogok beszélni, nem lesz nagyon összetett a dolog. Egyelőre csak annyit szeretnék jelezni, hogy a szakpolitikai ajánlásokat és a Kreatív Európa félidei felülvizsgálatát mellékletbe tettük közzé, azokat is később megvitathatjuk. Az elemzés célja természetesen a Creative Europe megvizsgálása volt, cél, szerkezet, döntéshozatali folyamat és a végrehajtás hatásai voltak a fő témák. Természetesen a fő cél az volt, hogy a Kult Bizottság tagjainak ajánlásokat, javaslatokat nyújtsunk arról, hogy hogyan alakuljon a jövőben a program. Nos, én mutattam be a az elemzésünk főbb eredményeit. Először is a Creative Europe, Creative Europa esetében megvizsgáltuk a fő célokat ugye, és a, a gyengeségeket. A fő cél a kulturális diverzitás erősítése Európa szerte. Ennek érdekében például audiovizuális munkákat igyekszik támogatni a program, illetve a, a közönséget is igyekszik erősíteni. Ennek érdekében a szektor kapacitás építését támogatja a Kreatív Európa, nemzetközi networking, finanszírozáshoz való hozzáférés, illetve például jobb kulturális statisztikák támogatása útján. A Kreatív Európa kijelölt 7 éves költségvetése ugye a 14-20-as időszakra az eredményeink szerint nem elégséges, hiszen a szektornak igen nagy jelentősége az európai gazdaság és társadalom szempontjából. Ez a célhoz mérten az 1,4 milliárd eurós költségvetés, ami az összes tagállamra vonatkozik, kevésnek tűnik, hogyha földrajzilag kiegyensúlyozott eredményt igyekszünk elérni. Kicsi tehát a költségvetés, és igen népszerű a program, tehát sokan pályáznának támogatásra, ezért aztán igen alacsony a sikeres pályázatok aránya, így aztán a piaci szerkezetnek nem lett jelentős eleme a Kreatív Európa program. Ezt grafikonokkal bemutatjuk egyébként a 2014 és 2017 közötti időszak pályázati statisztikáival. A Kreatív Európa egyik más, egy másik fontos eleme, hogy ugye a kulturális és kreatív szektorok hálózat építését igyekszik előmozdítani, és talán még fontosabb, hogy igyekszik áthidalni a kulturális és kreatív szereplők és a szakpolitikai döntéshozók közti szakadékot. Két témára hívnám fel a figyelmet, az egyik a garancia eszköz, ami igen innovatív eszköz, azt szolgálja, hogy drasztikusan megerősítse a finanszírozáshoz való hozzáférést. 50 millió euró van ebben az eszközben, de tőkeltétel 600 millió eurós finanszírozás biztosíthat a, a kulturális iparák számára. Megemlíteném itt még a dolog nemzetközi vonzatát is. A 2016-os kulturális és külkapcsolati közlemény is említi ezt a témát, de az Kreatív Európára szánt pénzügyi erőforrások meglehetősen szerények. A kutatásunk fontos elemét képvezi az európai szintű, szintű döntéshozatal felülvizsgálata is. Tulajdonképpen itt kétfajta nem jogalkotási mm, aktus van, a delegált jogi aktus és a végrehajtási jogi aktus. A parlament és a tanács is részt vesz a döntéshozatali folyamatban, ők döntik el, hogy a bizottság milyen hatásköröket kap az európai jog végrehajtása terén a delegált és a végrehajtási jogi aktusok között van különbség, most nem akarok belemenni a részletekbe, a tanulmányban ez szerepel, de a fő különbség tulajdonképpen az, hogy a delegált jogi aktusok esetében a, az EU-s jogot módosítani kell. A végrehajtási jogi aktusokat olyan esetben alkalmazák, amikor az EU jogot nem kell módosítani, csak végrehajtani, a bizottság feladata az egységes végrehajtási feltételek biztosítása. Az Kreatív Európa esetében delegált jogi aktusokat használnak az indikátorok kialakításakor, hiszen ugye módosítani vagy kiegészíteni kell az indikátorok listáját, végrehajtási jogi aktus keretében pedig tulajdonképpen javarészt az éves munkaprogram kerül meghatározásra. Megnéztük, hogy hogyan alakult az éves munkaprogramok sorsa, és arra jutottunk, hogy bizonyos politikai kérdéseket közvetlenül a végrehajtási jogi aktusban kezelnek. Véleményünk szerint ezt lehetne bölcsebben csinálni delegált jogi aktussal. Például megnéztük a 2016-os éves munkaprogram módosítását. Ebben a bizottság egy új elemet felvett a menekültek integrációja támogatására, ugye hát ekkor volt a 2015-ben indult nagy migrációs hullám aktuális, úgyhogy erre igyekeztek reagálni. Ez a szakpolitikai lépés, ez tulajdonképpen politikai aspektusokkal is rendelkezik, és ezért szerencsésebb lett volna delegált jogi aktusban kezelni ezt a témát, bevonva a társjogalkotókat is. Ez azért fontos, mert a jövőben a kreatív Európa rendelet szükségesé teszi majd, hogy hát megvizsgálják, hogy delegált vagy végrehajtási jogi aktussal adnak hatásköröket majd a bizottságnak, és meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a jogbiztonság, a koherencia, a demokratikus vita és az átláthatóság között, illetve a program végrehajtásához szükséges rugalmasság között. Nos, ismertetném az elemzésünk más aspektusait is, például a struktúrális alapokkal, vagy az Erasmus Plus-szal fennálló kapcsolatot. Nagyon fontos kérdés, hogy a Kreatív Európa prioritásai és céljai egyre inkább bekerülnek más programokba is, pályázati rendszerekbe is, viszont nincs hivatalos stratégia, és a pályázatokat nem együttesen, közösen hajtják, hajtják végre, nincsen közös weboldal például. Azért vannak pozitív jelek is, az Európai Kulturális Örökség éve például egyértelműen szerepel más programokban is a Horizon 2020 keretében, illetve vannak más európai és nemzeti programok, a média például, amik a Rimástól kapnak például finanszírozást, illetve többféle nemzeti finanszírozási forráshoz is hozzáférnek. Most pedig tovább lépnék talán a legfontosabb témánkra, következtetésekre és szakpolitikai javaslatokra. Először is a programnak a jövőben figyelembe kell venni a változásokat. A média fogyasztási szokások változnak, a fiatalok más módon férnek hozzá a kulturális tartalmakhoz, és fontos szerepet játszanak a városok és helyi hatóságok is. Ugye nem mindegy, hogy ők hogyan fektetnek be kultúrába, nyilván a finanszírozás szempontjából fontos, de így az innovatív politikákat is lehet erősíteni. A szektor maga is egyre innovatívabb, egyre kollaboratívabb, együttműködésre épülőbb tevékenységek vannak, és szociális innováció is zajlik a szektorban. Végezetül az anyagban ismertetjük a digitális platformok térhódítását is, amik megváltoztatják a tartalmak terjesztését és hozzáférési lehetőségeit. Ezt figyelembe kell venni. Végezetül pedig az EU és harmadik országok is nyitottak a kulturális külkapcsolatok erősítésére. Ennek fényében állítottuk össze javaslatainkat a 2020 után időszakra. Ambiciózus költségvetést javasolunk, tehát jóval nagyobb költségvetést, mint ami jelenleg van, és ezzel is igyekszünk hozzájárulni a program láthatóbbá tételéhez. Kísérleti szektorok közötti projektek indítását is igyekszünk támogatni majd, és a nemzetközi kulturális kapcsolatok kiépítésére is külön forrásokat szánnánk a program keretében. Azt javasoljuk, hogy jobban mérjük a társadalmi és egyéb hatásokat a Kreatív Európa keretében, illetve hogy erősítsük meg a szociális innovációkra gyakorolt hatását a Kreatív Európa programnak. Európa igen kreatív terület, sok kreatív kulturális tehetséggel, ezt a lehetőséget ki kell aknázni, ezért mondhat, ezért fontos az, hogy jelenleg csak az Európai Unió költségvetésének 0,15 század százalékát költjük kultúrára, azt hiszem ezt érdemes lenne megemelni. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a tömör tartalmas összefoglalót, pontosabban mind a kettőt, a tanulmány bemutatását. Mindenkinek melegen ajánlom elolvasásra, mert azt látjuk már most is, hogy a következő program hangsúlyos aspektusai vonatkozásában lehet, hogy nekünk is bele kellene ebbe szólni, mert egy kicsit talán másképp látjuk a prioritásokat, mint a bizottság, ha megengedik, akkor most ugyanúgy járnánk el, mint délelőtt, még ha nem is voltak itt. Ez azt jelenti, hogy most akkor az Európai Bizottság kap szót, aztán a parlamenti szakértők, majd képviselők. Tehát elsőként, nem tudom, kettő közül ki kívánja kezdeni. Hermann J. úr, talán Tessék. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szépen volt kívánok mindannyiuknak. Először is hadd mondjak köszöntet a Kulturális Szakbizottságnak ezért a lehetőségért, hogy az Európai Bizottság következő Európai, Kreatív Európa programra vonatkozó javaslatát felvezessük. Giuseppe Montéval, kollégámmal együtt hoztunk jó híreket. Négy alapvető üzenetet szeretnénk önökkel megosztani. Az első az a kontinuitás. Az Kreatív Európa autonóm programként folytatódik 2027-ig. Második üzenetem, a kreatív Európa nagyobb mértékben fogja támogatni az Európai Unió politikai prioritásait, főként a digitális belső piacra, és az európai kulturális napirendre vonatkozóan. Harmadik üzenetem az innovációra vonatkozik, a Kreatív Európa új fellépéseket is tartalmaz majd, amelynek célja, hogy a kulturális és kreatív eh, ágazatot támogassuk és az európai tartalmak létrehozását. A negyedik üzenetem pedig a befektetésre vonatkozik, jobb lesz a finanszírozás, hiszen egy olyan kontextusban, amikor a többi program általában csökkenő pénzekhez jut. Ezért tehát elmondhatjuk, hogy a Többször felszólítottak önök is bennünket arra, hogy gondoljuk újra a Kreatív Európa programot, erre reagálva nyújtottuk be ezt a javaslatot. Természetesen a program félidős felvizsgálatából indultunk ki, ebből kiderült, hogy a célokat eléri ugyan, de alófinanszírozott. Ezt megerősítette az a nyilvános konzultáció, amit az év első felében folytattunk, le, és a Kulturális Szakbizottság által rendelt tanulmány is rámutatott erre. A kultúra program az elmúlt években új lendületet kapott, a g a Göteborgi csúcs, a Davoszi csúcs, mind-mind ezt segítették, és nyilván a kulturális értékek európai éve, illetve a kulturális örökségünk európai éve is ehhez hozzájárult. Még egyszer köszönjük az önök támogatását és segítségét. Az Európai Bizottság javaslata szerint, ahogy egyébként ez most is van, a cél az lesz, hogy az európai kulturális sokszínűséget és a kulturális és kreatív ágazatok versenyképességét támogassuk. Tehát egyrészt a, a kultúra szociális és belső értékeit megőrizzük, amellett a gazdasági szempontokat sem hagyjuk figyelmen kívül. Azt hiszem, hogy a 2020-27 közötti időszakban még inkább így lesz. Giuseppe fog beszélni az általános felépítéséről, a kultúra, média, illetve a transzszektorális, tehát az ágazaton átnyúló részről beszélünk majd. A struktúra és a büdzsé alapvetően marad úgy, mint ahogy most is van, két alprogram lesz és egy ilyen ágazat közé. Az egyetlen dolog, ami változik, ez az, hogy egy új pénzügyi eszközbe, az EU Invest Fundba, tehát ebbe az alapba kerülnek át azok a pénzek, amelyek a finanszírozást garantálják. A program a harmadik országok számára is nyitott, ez a kulturális diplomácia általános irányvonalának megfelel. Egy általános jogi záradékot is beépítettünk, amely minden fellépésre vonatkozik majd, és egy teljesítményértékelést is bevezetünk a programra, amely új, szigorúbb jelzőszámokat vesz majd figyelembe annak érdekében, hogy az Európai Unió pénzéből finanszírozott program megvalósítása javulhasson. A költségvetés 27%-kal nő majd a 2014-21-es időszakhoz képest. 1 milliárd 850, euró, 850 millió euró lesz összesen, valamivel több mint 1 milliárd az első részre, kb. 650 millió a második pillérre, vagy a programra, és a transzektoriálisra pedig a maradék 150. A kultúra a programban három felépési terület lesz. Az első a horizontális fellépések. Nos, ebben a kategóriában három fellépés is változik, a kontinuitás ugyanakkor megmarad. Az együttműködés, a hálózatok támogatása és a platformok támogatása, ezek maradnak. A három fellépés, meglévő fellépés mellett három új is lesz, az egyik az kulturális szakma mobilitását és a művészek mobilitását mozdítja majd elő, a másik a kulturális és kreatív ágazat nem, nemzetközi válását segíti, a harmadik pedig a különböző kísérletek és új politikák területét érinti. Majd ezek mind horizontális fellépések. Ezen horizontális fellépések mellett lesznek ágazati fellépések, ágazat specifikusak, ha úgy tetszik, amelyek figyelembe veszik az egyes szektorok sajátosságait, vagy a piac sajátosságait, a zene esetében az Európai Parlament már egy előkészítő intézkedésen keresztül támogatja ezt az ágazatot. A második ilyen ágazati fellépés a könyvekre vonatkozik, egy olyan fordítói, műfordítói programra, a, gondolok itt, amely még hatékonyabbá válik majd most, a harmadik ilyen fellépés az építészettel, illetve az épített űrökségünkkel kapcsolatos, Kultúr névre hallgat a következő fellépési kategória, ami a kultúra a programon belül található, ezek a különleges fellépések, ezeket jól ismerik, például a Kulturális Fővárosok programja, az Európai Örökség programot szeretnénk még láthatóbbá tenni, a kulturális díjak, az európai örökséggel kapcsolatos különböző kiadványok, szeretnénk ezt egész Európára kiterjeszteni, illetve az európai ifjúsági zenekar, hogy csak egyet említsek a több példa közül. Ennyit szerettem volna elmondani, a média programot Giuseppe kollégám fogja felvezetni. Köszönöm szépen és köszönöm elnök asszony önnek is. A média program siker történet, és ezt próbáljuk folytatni. A program célkütízései, a versenyképesség például javítása továbbra is érvényesek. Az új program tehát nem más, mint a régi, csak annak a folyamánya, evolúcióról van szó, nem revolúcióról, de át kell hidalni egy szakadékot, meg kell felelni bizonyos kritikus hangoknak, és a nemzetközi versenyre is fel kell készülni, amely ugyanakkor nem könnyű. Nyilván a világ nagy ismert stúdiói is alkotják ezeket a versenytársakat, ugye Hollywood és hasonlók, de új platformok is megjelentek, például a Netflix, amelyel föl kell venni a versenyt. Ezért több támogatásra van szükség az európai szint részéről, hogy a nézők továbbra is elérhetők legyenek, és izgalmas, érdekes legyen a kínálat, jó legyen. Hogy melyek azok a témák, amelyeket a program hangsúlyoz? Hát elsősorban a néző és hallgató közönségek jobb targetingje, Tehát a nézők alapján indul minden gondolkodás, rájuk koncentrálunk, a hálózatok között együttműködésre van szükség, csak összefogással tudunk bármit elérni a globális versenyzőkkel szemben. Még a láthatóságért is küzdeni kell, ezért a médiaprogram a jövőben az európai műveket, az audiovizuális irányelv alapján támogatandó európai műveket támogató programmal összhangban fog működni, és megpróbáljuk a pénzügyi alátámasztást nyújtani ahhoz, hogy általában az európai művek és ezen belül az audiovizuális művek megfelelő támogatást kapjanak. Végül pedig Michel elmondta, hogy az innovációt támogatjuk, az új technológiák, a virtuális valóságra való kiterjesztését és mediális tartalmakra, nak, illetve a terjesztésben pedig a blockchain technológia alkalmazását vizionáljuk. Csak néhány példát adnék arra, hogy például ezt hogy képzeljük el, az európai Hálózat Cinema Network eddig is sikeresen működött, az európai műveket jól promoválta. Az európai Cinema Network az utóbbi tíz év során nagyon kevés pénzből gazdálkodott, évente 10 millióból mindössze. Szeretnénk ebbe pozitívan belenyúlni, hogy főleg a kelet-európai országokban és a kis és középméretű tartalom szolgáltatók támogatása nőjön, és eh, hogy érdemes legyen innoválni, ideértve a jobb jegyeladási rendszerekhez szükséges adatértelmező rendszerek bevezetését, a Video on Demand formátum elterjesztését, ez ugye annyiból költségtakarékos takarékos dolog lenne, hogy egy közös adatbázisban történne a ö, filmek feliratozása, és ezáltal párhuzamosságok elkerülhetők lennének. A tartalom teremtésen belül is támogatjuk az interaktivitást, az innovációt, a sorozatok alkotását, és például a TV dráma, a TV dráma műfaj specifikus támogatásával is szeretnénk megőrizni, illetve hát megteremteni egy amerikai, Amerikában már jól működő ágazat ellenpontját. A, vannak nemzetközi koprodukciók most is, de ezeket magasabb szintre szeretnénk emelni, és a tartalmak mozgását elősegíteni. Elnökasszony, jutalmaznunk kell azokat a filmeket, amelyeknek nemzetközi visszhangja van, vagy ehhez potenciáljuk van. A tartalomterjesztés területén jobban koordinálni kell a terjesztő hálózatok együttműködését, több promócióra és piacorientált tevékenységre van szükség. Egy olyan film, amit senki nem néz meg, az sem a versenyképességnek nem jó, sem a kulturális örökség védelmének. A filmeket nézni kell, és nem csak a saját hazájukban, hanem más országokban, sőt az Európai Unión túl is. Nagyon fontos továbbá, hogy növeljük a hatékonyságot, és egyfajta egymást erősítő ciklikusságot indítsunk be, jó példákkal, bevált példáik, példákkal. A European Cinemas testület ugye központilag kap pénzeket, és aztán 2000 kedvezményezetnek közvetíti ezeket, ezt lehetne hatékonyabban csinálni. Az ágazatokon átnyúló támogatás szempontjából először támogatnánk az úgynevezett news médiát, vagyis a minőségi újságírást, illetve a minőségi újságírást befogadni képes olvasói mentalitást és strukturális változtatásokat tervezünk, olyanokat, amelyek révén bármely európai polgár többféle és minőségi hírforráshoz ö, alapjogon hozzáfér. Tehát az úgynevezett serious, komoly újságírást az előtérbe akarjuk helyezni. Egy innovációs laboratórium létrehozását is tervezzük, ahol például a virtuális realitás kiterjesztésével, a otthoni mozi technológiájának kutatásával, adatelemzéssel foglalkoznánk, és a kreatív ágazatok közötti együttműködést támogatnánk. És lenne egy Kreatív Európa ö, támogatói Between the creative industries. Referatúra, egy egyablakos ügyintézés, és azt reméljük ettől, hogy egymásnak jó inputokat adnának ezek a különböző műhelyek. Köszönjük szépen mindkét szakértőnknek, illetve azoknak, akik elvégezték magának a tanulmánynak a megírását. Nagy öröm számunkra, hogy hat vendégeket üdvözölhetek Mantuából, Morgano képviselő kollégám meghívására. Ha jól tudom, 2016-ban Mantua olasz kulturális főváros volt. Itt a helyük önöknek a kulturális bizottságban. Remélem, hogy találnak a mai napi renden önök számára is érdekes témákat. No, most következik az eszmecsere Először Szilvia Kostát fogjuk meghallgatni 5 percben, ő a téma előadója. Köszönöm a szót, és köszönöm a tanulmányt is. Nagyon érdekes volt olvasni. Működik a mikrofon? Kérdezi a hozzászóló hölgy. Igen. Tehát köszönöm a záró javaslatokat, ajánlásokat is, amik nagyon érdekesek voltak és nagyon jól bemutatta ez az elemzés magát a programot. Néhány megjegyzésem van csak a fontosabb kérdésekben, vegyük először a pozitívumokat. Jó ideje figyelem ezt a témát, és nagyon pozitívnak tartom, hogy külön program indult ebben a témában, ami a szektorokon ívelő oldalal is rendezik viszont az nem tetszik, hogy az értékek és kohézió cím szava, szava alá került ez a téma. Másodszor pedig úgy gondolom, hogy az alulfinanszírozás témáját vizsgálva, amit ugye itt ma is eh, megemlítettek, jó, pozitív ambíciónak tartom azt, ami elhangzott, de hát hogyha ugye még ambiciózusabb célokat tűzünk ki, akkor még nagyobb gondot fog okozni az alulfinanszírozottság, úgyhogy hát a jelenlegi költségvetés fényében kell vizsgálni a helyzetet, ráadásul figyelembe kell venni az inflációt és egyéb változásokat is, aminek köszönhetően ugye a tervezett költségvetés növelés nem lesz akkor a hatású, mint amire esetleg számítanak. Összességében kiegyensúlyozottnak tartom a programot, és úgy látom, hogy jobban összhangban lesz a kultúrás év programjával is, és globálisabb megközelítést jelent, amiben erősebb a horizontális elem. Érdemes figyelembe venni a többi szabályt, a többi jogi eszközt is, ahogy ezt mondani szoktuk, és hogy ez tegnap is elhangzott. Pozitívnak tartom, hogy több figyelmet kapnak a különböző kulturális aspektusok mm, és a gazdasági kérdések is. Na már most a szavaknak nagy jelentősége van. A kulturális és média alprogram helyett szálnak, strandnek hívják ezeket. Van ennek a dolognak tartalmi jelentősége? Gondolom, hogy volt valami megfontolás a dolog mögött, hogy ágnak, strandnek nevezték el ezeket, illetve aztán kitérnék a delegált és végrehajtási jogi aktusokra. Várható, hogy ebből probléma lesz. Elhangzott már, hogy időszerű, több kulturális fellépést végrehajtani. Négy témát javasoltunk, ez felhízott közben hatra, ugye közöttük ott van a szektoriális is. Azt gondolom, hogy a horizontális felépések igen fontosak, aztán a művészek mobilitása, ezt mindig is kértük, mindig is jónak tartottuk azt, hogy több legyen a kulturális diplomácia szerepe is. Úgyhogy vannak itt olyan programok, amelyek már életek, például a zene területén, de hát végig lehetne itt venni az egész listát. Azt gondolom, hogy nagyon ambiciózus a tervezet, nekünk is el kell döntenünk, hogy mit kezdünk a közös döntéshozatali lehetőségekkel. A programban jelenleg az szerepel, hogy a szektoriális terület tekintetében milyen számot kellene elérni, de nincsenek igazán konkrét számok megadva, csak legalább összegek. Azt hiszem ez igen fontos kérdés. Fel kell osztani a horizontális és szektoriális tevékenységek között a forrásokat. Ugye korábban csak négy felépés volt, most még már tulajdonképpen 12 van, nem lesz könnyű a jogalkotóknak meghatározni a prioritásokat, hogyha ezek egy lapon szerepelnek, mint egyenrangú elemek. Aztán egy olyan fontos kérdés, amivel kapcsolatban már voltak panaszok, és a vizsgálat az elemzés is írja, hogy kvalitatív indikátorok hiányoznak. Audiovizuális területen ez nagyon erősen jelentkezik, a vizuális területen már talán jobb a helyzet, de mindenképpen foglalik foglalkozni kellene még vele. A költségvetés általános forrásaiból történik ennek a programnak a finanszírozása, ami jó, de jó lenne tudni, hogy a bizottság hogyan igyekszik majd elérni a céljait, milyen eszközökkel, milyen prioritásokkal, az Investiúval tartott kapcsolatot valamilyen külön testületnek kellene irányítani ennek érdekében. Örömmel hallottam, hogy hálózatépítésről is beszéltek, és nem csak arról, hogy egyes elszigetelt eseményeket szerveznek, de nem látok ezzel kapcsolatban elég konkrétumot, mondjuk dokumentumfilmek készülnek, vagy gyerekfilmek, rövidfilmek, a, a konkrétumok eltűntek ebből az anyagból. Úgy látom, hogy ezen kívül a nagy és kis projektek megkülönböztetése is eltűnt az anyagból, amit sajnálattal látok. Az interdisziplinás és transzverzális aspektusokra úgy tűnik több figyelmet fordítanak, ami örömteli. Aztán lássuk az irányítási kérdéseket, a kulturális év tekintetében nincsen megszabott vezetés, a kulturális napirend pedig nagyon fontos jobb, erősebb irányításra van szükség, hogy a, mondjuk az összes érintett főigazgatóság jelen legyen. A rendeletekre konkrétan hivatkozni kellene, és integrálni kellene a forrásokat és projekteket általánosabb programokba. Ez most már a Horizont rendeletben, a Szociális Alaprendeletében szerepelnek, ezt kellene itt is érvényesíteni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Ki szeretne válaszolni a felvetésekre? Volt bőven kérdés. Most ilyen úgynevezett pingpong eljárás követünk, tehát egy kérdés, egy válasz. Ki szeretne válaszolni, és mire? Alors, sur la, la... Ami az program átalakítását illeti, ez egy jogalkotási technikai kérdés, megpróbáltam ezt kifejteni. Szerintem ennek nincs nagyobb jelentősége. Ami a, a költségvetés megosztását illeti a különböző ö, szálak, trendek, tredek között, ugye van egy éves munkaprogram, de ez nem kőbe vésett, hogy mire mennyit lehet költeni, ez menet közben is alakul. Ami az indikátorokat, mutatókat illeti, már elkezdtünk dolgozni ezek új kialakításán. Ami az Invest programot illeti, ruház be az EU-ba, ez egy rendesen finanszírozott program, és ha ez így marad, akkor tempósan tudunk majd tovább lépni. Az Invest Europe program szorosan együtt fog működni a kultúrával, kulturális témákkal, és a jelenlegi pénzügyi garanciák, ha meg is szűnnének. Ezzel együtt is várhatóan 34%-os növekedést fognak megélni ezek a programok. Jó, hogy a kultúra számára most több forrás van, ez még nem biztos ugyan nem lejátszott meccs, de van rá esély. Ami az együttműködési projektet illeti, most már a jogi alapok közötti különbségtétel megszűnt, illetve hát pontosabban pontosodott, és tudjuk, hogy mi, miből jön. És a kis együttműködési projektek más típusú finanszírozásban részesülnek, mint a nagyok. Ugye mi ezeket mindig is ki akartuk egyensúlyozni a nagyok és kicsik közötti hangsúlyokat, és úgy néz ki, hogy ez sikerül, és ezt majd folytatjuk is a következő programok során. Ami a média The media point. So, so one, one of the questions was about the scheme. Pontot illeti. Nos, ezzel kapcsolatban a támogatási intézkedések megszüntetése az aggályos kérdés. A félidei értékelés szerint a szerkezet elég elavult volt, és így eh, a tulajdonképpen ezek a, a szkímek nem jó szervezési eszközt jelentettek a felülvizsgálat szerint. A producerek, terjesztők, kiállítók tevékenységét erőltetett keretbe szervezte volna, ezért aztán a rugalmasság érdekében igyekeztünk gyors alkalmazkodás lehetővé tenni az iparág lehetőségeihez, és így hát kisebb számú főprioritáshoz kapcsolódó fellépést tettünk lehetővé, ami az értékteremtési lánc különböző részeit érinti. Aztán az indikátorokra térve, a mostani program egyik gyengeségét az indikátorok, a mutatók jelentik. Igyekszünk a média terén kisebb számú indikátort kiválasztani, amik relevánsak a program által finanszírozott tevékenységekre vonatkozóan, és jól mérhetők is. Ezek egyféle mm, fő mutatók a rendelkezésre álló adatok alapján. Tehát tulajdonképpen annyi az elképzelés, hogy az értékteremtési láncot megfelelően fedjék le ezek a mutatók, a készítés, forgalmazás, promóció területei is egyaránt vonatkoznak. Tulajdonképpen azt mérik az indikátorok, hogy a területen dolgozók kompetenciája javul-e, tehát például megfelelő képzésekre kerül-e sor, és ugye nem csak a kedvezményezettek számát vizsgáljuk, hanem Például a, a magáncégek általi fellépéseket is igyekszünk jól mérni, hiszen az audiovizuális szektorban a határokon átnyúló együttműködés kiemelkedően erős. Aztán például vizsgáljuk a művek közönségét, tehát hogy hány embert érnek el, illetve a B2B promóciót is vizsgáljuk, annak érdekében, hogy elemezzük a, az európai művek láthatóságának fejlődését. Köszönjük szépen, Vente úr, három percben. Köszönöm, elnök asszony. A Szilvia Costa előadó által említett kérdésekre nem térnék ki én feleslegesen. Először is általánosságban ambíciózus költségvetéssel kell, hogy rendelkezzen a Kreatív Európa program. Ez jó kezdet, amit a bizottság javasol, de ezen még tovább növelnünk kell. Ez nem fog menni csak akkor, hogyha a tehetséget vesszük az egész program középpontjába. Általában az egész Kreatív Európa programnak ezt kell tükröznie. A digitális átállás a kulturális és kreatív ágazatokban, főként az audiovizuális ágazatban, oda vezet, hogy mindenkinek képzésre, továbbképzésre, átképzésre van szükség, ez a versenyképesség elengedhetetlen előfeltétele. Tudjuk, hogy Európában mennyi erős ágazatok ezek. Az EU GDP-nek közel 4,5%-át adja, 12 millió embert foglalkoztatnak a kulturális és kreatív ágazatokban a befektetések szintje igencsak alacsony, főként más iparágakhoz képest. Az Európai Parlament ajánlásai alapján a Éler és a Morgano jelentésekre gondolok, horizontális integrációra van szükség a kulturális és eh, kreatív ágazatokat, például a Horizon 2020-ba így kell beintegrálni. A 2021 és 27 közötti évekre vonatkozó bizottsági javaslat az Kreatív Európa programmal kapcsolatban alapvetően jó, de mégis világosabban kell látnunk, hogy hogyan tudjuk garantálni a stabilitást az intett partnerek számára. Értem itt ezen az Európai Bizottságot, illetve a kedvezményezetteket is. Ahogy a Music Moves Europe, tehát az zenére mozog Európa előkészítő intézkedés keretében ágazati támogatást nyújtunk a zeneiparnak. Ez jó, Én az elejétől fogva támogattam ezt a kezdeményezést, és a parlamentnek a bizottság javaslatát a zenei terén mindenképpen erősítenie kell. A ipar vagy a zenei ágazat legtöbbször nem tudta a Kreatív Európa programból sok pénzt kapni. A Kreatív Európa költségvetésének csak igen kis százalékát sikerült a zenei ágazatba csatornázni. Az új többős pénzügyi keretben meg kell találnunk a megoldást arra, hogy például az Arte és más, csak egy példát emeljek ki, esetében hogyan tudunk feliratozni jobban Európában filmeket, mi lehet a megoldás annak érdekében, hogy legyen finanszírozás például egy jól működő feliratozási rendszerre? Köszönöm szépen. Herr Winter. Köszönjük szépen, Vente úr. Mennyi úr. Ami a feliratozást illeti, konkrét példát mondanék. 2019-ben, ha a média programban megvalósul az, hogy támogatni lehet a, a kulturális tartalmakat, és mindezt az Arte csatorna bevonásával tudjuk tenni. Az Arte ma is már az egyik leghatárokon átnyúlóbb és szinte egyetlen kulturális csatornája Európának. Nos, akkor ez sikeres lehet. Nem annyit. Sur le, le sous-titrage, d'ailleurs, je pourrais ajouter que euh, c'est une Ami a feliratozást illeti, ezt a színházak vonatkozásában is fel kell vetni. Várhatóan a színházakban is meg fog jelenni rendszeresen a feliratozás, ami a zenei ágazatot illeti. a Zenit Európának program most három év alatt megpróbál felépíteni egy ágazati megközelítést. Venta úr, a jelenlegi program keretek között a zenét támogató ö, arány a 15% az, a média teljes támogatási összegéből, adott esetekben ez persze csak 4 százalék, 3-4 százalék, de összességében 15. Ez a támogatás arra irányul, hogy strukturálisabb, összefogottabb legyen a zenei ágazat támogatása. Köszönjük szépen, és köszönöm elnök asszony. Kezdeném akkor a költségvetési kérdésekkel, MFF kérdésekkel. Azt hiszem, hogy a bizottság részéről megvolt a politikai szándék arra, hogy növeljék a költségvetést, főként a Strasburgi plenáris ülésen, amikor a holland miniszterelnök elmondta, hogy a britek kilépésével kisebb költségvetés is működni fog. Ez nem így működik szerintünk, ezért örülök annak, hogy az Európai Bizottság önnek ellenállt ennek a kísértésnek. Az Ötinger javaslata együtt egyértelműen látszik, hogy az Európai Uniónak többet kell tennie a kulturális kreatív ágazat terén. Hát politikának, vagy ezen a szakpolitikai területen mindig jobb, hogyha több pénzünk van, ez világos. Lássuk akkor most a digitális forradalmat kultúrában. Nem csak a Netflixre és más digitális szereplőkre kell gondolni, akik komoly kihívással állítanak szembe bennünket, még rengeteg a streaming és egyéb kalóz website, ami ellen fel kell lépnünk. Nem lesz fenntartható az európai kultúra, hogyha előfizetésekkel, illetve fizetős tartalommal nem kezdünk valamit. A program láthatóságát növelni kell, program láthatóságának fontosságát nem tudom eléggé hangsúlyozni, hiszem ez ügyben nincsen közöttünk nézetkülönbség. Bogdan Venta már részben említette, hogy az uniós foglalkoztatás 7,5%-át adja ez az ágazat, a kreatív és kulturális ágazat a fiatalok körében sokkal több embert foglalkoztat, mint bármely más ágazat. A zene, a művészetek különösen fontosak a fiatalok számára, ezért ha a fiatalok munkanélkülisége elleni harcról beszélünk, akkor különösen fontos ezt szem előtt tartani, mert ez a gazdaságnak nagyon fontos része, és általában az egész kulturális, európai kultúrának is. Idén Cannes-ban jártam az európai filmfinanszírozás test közelből vizsgálhattam, mondjuk úgy, hogy bekukkanthattam a színfalak mögé. Nagyon érdekes volt, amit láttam. Fiatalok világ minden részéről, Ázsiából, Amerikából, mindenhonnan érkeztek. Valóban érdekes volt. Ez is láthattuk, hogy a zene nem csak egy kognitív dolog, hanem valóban az ember érzékeit szólítja meg. Az európai válságról beszélünk, európai válság, mindenhol válság. De amikor vannak jó példák, amivel meg tudjuk szólítani az embereket, főként a fiatalokat, akkor az mindenképpen támogatást érdemel. Köszönöm. Köszönjük, Köszönjük szépen. Van-e erre önöknek valamilyen reakciója? Köszönöm elnök asszony, köszönöm Trüppel asszonynak a támogatását, és a zenét Európának projekt ambíciózus céljainak a támogatását is, és köszönöm, hogy lelkesen képviseli ezt a parlamentben. Nagyszerű. Balra nézek. Bitte. Kíván még valami? Igen. Röviden. A legtöbb kérdés, ami a bizottsághoz szólt, arra irányult végül is, hogy a kulturális ágazat mit tesz hozzá Európához. Hát például az ifjúsági munkanélküliség csökkentéséhez járul hozzá. Aztán tudjuk, hogy a kulturális foglalkoztatás nehezen helyezhető ki a városokból, de éppen ezt érheti el a program és teheti vonzóbbá a régiókat, a lokali, lokalitásokat, hogy az embereknek érdemes legyen ott maradni. Sok ilyen hatása van, ezeket kiemeltük a tanulmányban, de kiemelném, hogy a fő erénye az, hogy nagy tömegekhez jut el, és ezt önök is látják és hangsúlyozták, ebben nagyon egyetértünk. Köszönöm. Most a további képviselők kérdései jöhetnek, hiszen az előadók, koordinátorok már megszólaltak. Tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony! Środków. Na wszystkie Nincs elég finanszírozás minden programra, nem csak kreatív Európára, az Erasmusra, a Horizonra, ez mind mindig az ilyen helyzetben, ami igazán fontos, az a szinergia. Annak érdekében, hogy a korlátozott pénzügyi eszközökre a lehető legnagyobb hatást érjük el. Szeretném éppen ezért, hogyha a Kreatív Európa és a Horizon és az e Erasmus közötti szinergiákat nagyobb mértékben kiaknáznánk. Egy valaki mondta, hogy a nézők kétharmada amerikai sorozatokat és tartalmat néz. Igen, ez rossz hír, katasztrofális hír nem csak a kreatív ágazatnak rossz ez, általában a fiatalok mentalitásának formálása szempontjából is rossz uh, hír ez. Ha az osztrák példát vesszük, akkor a szakképzési központok a kulturális tevékenységekkel szorosan együttműködve végzik a munkájukat. Nem tudom, hogy ez a modell másút működhet erről, ha tudnának valamit mondani. Köszönjük szépen. Parancsoljanak a bizottság részéről. Euh, merci. Köszönöm szépen az érdekes felvetésért. Ez valóban komoly kihívás. Szinergia az említett programok között, hiszen a korlátozott költségvetésünk mellett, még ha van is, ami nő, egyre nagyobb feladatokat kell ellátni. Nos, láthattuk, hogy amikor világos a projekt, és több partner is részt vehet benne, akkor könnyű mozgósítani erre a forrásokat. Egy éves projekt keretében ezt mindig könnyebb megtenni, mint például az Európai Kulturális Örökség éve esetében, de hát megpróbáljuk ugyanezt eh, meg a ugyanezt alkalmazni a többi program esetében is, éppen ezért próbáljuk a programok közötti átjárást valahogy biztosítani a szinergia érdekében. Michael. Um, właśnie o to mi najbardziej chodzi, aby te podstawy pra- igen, pontosan ez lenne a fontos, hogy a jogalap látható és világos legyen annak érdekében, hogy az információ eljusson a potenciális kedvezményezettekhez minél hamarabb, hiszen a tervezésnek minél hamarabb el kell indulnia. Voilà, c'est un peu ce que nous avons essayé de faire. Pontosan ezt próbáltuk meg. Nem tudom, hogy a jog alapot mennyire érdeklődve olvassák a kedvezményezett jelöltek, de ha ezt megteszik, akkor láthatják, hogy a célkitűzést más eszközzel is elérhetik. Például az Európai Kulturális Örökség évek keretében láthattuk, hogy a tudományos dimenziója a kulturális örökségnek mennyire fontos. Ez olyasmi, ami a következő keretprogramban is majd megjelenik a Horizon 2020 után, ugyanilyen módon azok a főigazgatóságok, akik a külkapcsolatokkal foglalkoznak, rádöbentek, hogy a kultúra program mennyire hasznos lehet az ő céljaik számára. Éppen ezért a külső programok keretében is a jogalap kifejezetten utal a kultúrára. Pont azért, hogyha szinergiákat szeretnénk, akkor most már megvan erre a jogalap, ami ezt lehetővé teszi. A jövőben Egyelőre ez még egy kicsit nehezebben megy, nem kemény és erőfeszítést öltünk pontosan a jogalap megfelelően aprólékos kidolgozásába. Köszönöm szépen, hogy kifejtették a különböző programok átfedési területeit és ennek kihasználási lehetőségeit. Hogy mely programok illenek melyekhez jobban, hogy most a Horizont program, vagy a Kreatív Európa program, vagy a strukturális alapok szinergiáiról van szó, az mindegy, de az a lényeg, hogy ne annak kelljen ezt kitalálnia, aki benyújt egy pályázati igényt, és kelljen értenie Európa valamennyi labirintusához, hanem a nemzeti ügynökség legyen az, amely ezt a procedúrát levezényeli, annak érdekében, hogy egy adott jó program megvalósulhasson. Részben a Horizontból, részben a Kreatív Európából. Mert hogy egyszerre több programnak is megfelel. Weil, ich meine, wir wollen normale Menschen erreichen, wir wollen... Valódi embereket akarunk elérni, nem ö, virtuális lényeket, leginkább vidéken egyszerű kis embereket, tehát ha azt akarjuk, hogy a programok működjenek, rájuk induljanak az emberek, akkor a lehető legegyszerűbben kell lehetővé tenni a pályázást, és ne is a pályázónak kell eldönteni, hogy melyik alap számára a legjobb, hanem ő csak azt írja le, hogy mit akar, és találják meg a szakértők a megfelelő policy mixet hozzá, hogy miből lehet finanszírozni. Ugye a Horizon programnál például nincsenek nemzeti ügynökségek, tehát ez egy szervezési rendszer gazdai kérdés is. Sojdrova asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a bemutatót. Lenne egy megjegyzésem és egy kérdésem. Jó, hát a költségvetéssel soha nem vagyunk elégedettek, és mindig lehet a hatékonyságon is javítani. Lenne egy megjegyzésem. Én azt kérdezte, vagy kérte, hogy legyen demokratikus vita. Én azt, ezt úgy pontosítanám, hogy legyen demokratikus ellenőrzés. ami pedig a kulturális örökség védelmét illeti, én megéltem azt, hogy programot kellett vinnem ilyen cím alatt. Sajnos 29 olyan programot is le kellett bonyolítani, amelyekben nem volt meg a kellő földrajzi egyensúly, egy olyan projekt sem volt, ahol Közép-Európa kapott volna hangsúlyt, kiemelten. Tehát nincs földrajzi kiegyenlítettség. Ami a média programot illetően azt mondta, hogy közönségfejlesztésre van szükség. Meg hogy a mediális tudás készségek terjesztésére, fejlesztésére ezzel egyetértek. A két dolog összefügg, csak akkor lesz okos közönségünk, ha okosra neveljük azt, és jó lenne, hogyha itt elhangozna az is, hogy médioktatás ugyan van már, de hogy új megközelítésekre lenne szükség, és ezek érdekelnének minket. Valoldalamra nézek, Gál úr vagy kollégája, ki szeretné kezdeni? Uh, yes, sure. Very quickly, um... Igen, reagálok. Én nagyon gyorsan, röviden a demokratikus vitáról és ellenőrzésről először, alig hanem ezzel kapcsolatban a delegált és végrehajtási jogi aktusok kérdésére gondol. Dióhéjban összefoglalva az elemzésünk azt mutatta ki, hogy a Kreatív Európa program az elmúlt évek alatt változott, mégpedig nagyon pozitívan. A Kulturális Örökség Európai Éve jó példa, a menekült integrációs projekt is jó példa. Tulajdonképpen arról van szó, hogy Biztosítani kell a rugalmasság lehetőségét, az, hogy reagáljon a program a, a politikai és társadalmi változásokra. Ez az egyik követelmény. Másik oldalról pedig biztosítani kell, hogy legyen olyan mechanizmus, ami alapján a, a bizottság és a parlament együttműködhet az új célok elérése érdekében, és biztosítani kell, hogy legyen egyféle közös politikai megközelítés. A Music Moves Europe, az európai zenei kezdeményezés esetében ugye egy előkészítő intézkedésre a parlamentet félre forrásokat és a bizottság valósítja meg, tehát van egyfajta politikai eh, egyensúly és, és egyetértés. Azt gondolom, hogy több delegált jogi aktusra lenne szükség a rugalmasság egyértelmű kimutatása, demonstrálása érdekében, meghagyva az erősebb demokratikus ellenőrzés lehetőségét. Ez tehát az álláspontunk. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, wir hatten die Diskussion. Köszönöm. Ma délelőtt már volt erről szó, és ezt a javaslatot örömmel fogadjuk be. Na, Hermanyé úr, a kulturális örösségről, aztán a médiáról. Ami az európai év során való együttműködést illeti, 25 projektet koordinálunk a líderen belül Közép-Európa hangsúlyos szerepet kap. Tehát jó, lehet, hogy vannak földrajzi különbségek, egyensúlytalanságok, de törekszünk ezek kiegyenlítésére. És talán azt is tudják, hogy nagyon gyorsan kellett kidolgozni ezt a javaslatot, mert az eredeti döntés késett, és aztán nem volt elég időnk az előkészítésre de eh, a legjobb projektek eh, azoktól jönnek, akiknek már tapasztalata van, és ezek biztatóak. Jó, nem tökéletes az egyensúly, de a megszületett projektek mind-mind fedhetetlenül jók. Az kulturális örökség évéről talán pedig a kolléga úr. Köszönöm. Jó a kérdés, mert lehetőséget ad hogy két program integrációjára mutassak egy jó példát. A jövőben is támogatjuk az oktatást, de 2019. októberében ki fog jönni egy olyan pályázati kiírás, amely az EU örökségről szóló filmek terjesztését fogja előírni a középiskolákban, Európa szerte. Akarunk egy olyan katalógust alkotni, Michel ehhez jó ötletekkel fog hogy hozzájárulni, és jó személyi javaslatokkal, hogy mikből álljon ez a lista, amiket vetítünk, és kikből, akik megszólalnak. Tehát a mozi oktatás a jövőben is fontos prioritás lesz az EU-nak. Köszönöm, Morgánó kolléga. Eh, Köszönöm szépen. Nos, én azt gondolom, hogy ma is, hogyha összegeznünk eh, kellene azt, ami, ami elhangzott a, a nap során, akár a bevezetőben, a kutatás bemutatása során, akár a vitában, akkor eh, azt mondhatnánk el, hogy az európai kultúrát jobban kellene finanszírozni. Evidens a dolog, de mm, hát ez egy politikai kérdés. Valóban jó lenne, hogyha több finanszírozást kapna a terület. Említették a százalék arányt, ami valóban helyes. Több tartalomra, több platformra, több nemzetközi láthatóságra van szükség, mondták. Valóban, de ehhez valamilyen valamilyen újításra van szükség, különben fennáll a veszély, hogy ugyan ugyanezzel a problémával szembesülünk a jövőben, amiről ma is beszéltünk, csak az egyik program rovására kap esetleg több pénzt a másik. Vegyük a konkrétumokat, a hatás mérését például, ugye ehhez indikátorokra, mutatókra van szükség. Egyes indikátorok egyértelműek, világosak, mások viszont, mondjuk főleg kultúra területén, mm, mondjuk itt ugye a, vehetjük a nézőszámot, ezek nem túl informatívak, hiszen ha mondjuk több beruházást eszközölünk, ahogy Libácska képviselő asszony mondta, akkor könnyen lehet, hogy nem valódi, kreatív, európai szintű kulturális értékek teremtését mozdítjuk elő. Végezetül pedig megegyezném, hogy jogalapra valóban szükség van, de Emellett én még megemlíteném azt is, hogy olyan eszközre van szükség, ami operatívvel működővé teszi a jogalapot, különben a dolog valóban csak papíron fog létezni. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Wir kommen zur Abschlussrunde. Na akkor az utolsó kör következik. Hermann J. Monte úr. Van-e még hozzáfűzni valójuk? Mindent elmondott, amit akart? Well, again, all, all the comments of the... Uh... Nos, a hozzászólóktól, amit uh, hallottunk, az tényleg zenefüleimnek nyitott kapukat döngetnek, hiszen nagyobb uh, nagyobb költségvetést uh, sikerült elérnünk, még ha nem is sokkal nagyobb, de hát együtt harcoljunk még több pénzért erre a célra. Jó, meg lehet próbálni. Mégis szeretnék konkrét választ valamire. Ami az eszközöket illeti, mit fognak tenni a közeljövőben annak érdekében, hogy a jog alap valóban ö, operatívvá váljon, működjön, hiszen sajnálom, de egyébként nem fog semmi se változni. Bizottságunk a nyílt beszéd helye híresek vagyunk erről, hogy nem rejtjük véka alá véleményünket. Tessék, ki kíván, mer válaszolni a kérdésre? Nos, a jog alap ez egy program, valódi sarokve, ez meghatározza az egészet, főleg a költségvetést, ezért ez egy roppant fontos, a jog alapban mindig mindet jelezni kell, ez nem egy operatív, hanem egy jogi eszköz, ezt tisztázzuk rögtön az elején. Az operatív oldalra áttérve, azok a fő irányvonalak, amelyek minden egyes felépésre vonatkoznak. Ezeket egyébként próbáltuk egyszeresíteni, hogy ne legyen túl vastag ez a dokumentum, és ezek leírják a végrehajtás mikéntjét és hogyantját. És végül fontos, hogy rugalmas legyen a sajátosságokhoz alkalmazkodni tudjunk. Éppen ezért vannak éves munkaprogramjaink, amely az operatív oldalát szabályozza a dolgoknak, lefektetve például a különböző pályázatokat, tendereket minden évben látjuk, hogy milyen nehézségeket jelent, milyen körülményes néha mindez. Ugyanakkor meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a programokat pénzügyileg megfelelően eh, bonyolítják le. A bizottság ugyanis eh, a felelőse a költségvetés végrehajtásának, és hát tudják, önök nálunk is abban tudják, hogy a számvevőszék milyen árgus szemekkel figyeli az uniós pénzek elköltését, a csalás, esetleges csalás vagy a rossz gazdálkodás miatt nagyon komoly, gyorsan hírbe hozhatnánk egy ilyen programot. Ezért meg kell találnunk az egyensúlyt, az arany középetut, a jó gazdálkodás, illetve a megfelelően bürokráciamentes és rugalmas eljárásrend között. Persze látjuk, hogy néha túlságosan nagy ez a bürokratikus teher, de még egyszer mondom, a szabályosság és a megfelelő pénzügyi gazdálkodás elvárásai fontos prioritások számunkra, ezek eh, megkerülhetetlenek. A jogalap eh, egyszerű és világos, rövidebb, mint korábban volt, az Európai Bizottság általános politikájába illeszkedik ez. Célunk az volt, hogy egy, egy kompaktabb, eh, egy ilyen összeszedettebb programot készítsünk, és minden későbbi dokumentum azt a célt szolgálja, hogy operatív módon is működjenek ezek a programok a gyakorlatban. Ha megengedik, nem vagyok benne biztos, hogy értem-e a kérdést. Which work uh, relatively well. Megvannak az eszközök, ezek elég jól működnek, ugye vannak támogatási összegek, amiket általában valamilyen verseny útján osztanak ki. Mikrofonon kívül érkezett néhány hozzászólás. In erster Linie spricht gerade Herr Abamonte und dann darfst du reden. But, then, then it's clearly... Elnök asszony is mikrofonon kívült hozzá, abba mondta úr, pedig megismétli, hogy hát akkor ő nem érti a kérdést. Szóval, ha nem értem a kérdést, akkor nem tudok értelmes választ adni rá. Kérem, hogy esetleg Pontosítsa. Silvia, bitte, vielleicht kannst du es Szilvia, tessék. Nos, hát előfordul, hogy nem értik, amit uh, elhangzik. Igazából én csak próbáltam megmagyarázni, amit uh, kérdésként érkezett uh, kollégám részéről. Én is egyébként említettem ezt a témát, és nem kaptunk kielégítő választ. Tehát nem elég azt mondani, ugye jó a jogalap, csak arról rendelkezik, hogy bizonyos szövetségek létrejönnek. Viszont nagyon fontos szerintünk az, hogy mivel nagyon sok kiegészítő forrást mm, ugye, várnak attól, hogy az Európai Kulturális Év programjaiból is majd érkezik, hát ez nem, nem elég ezeket a kapcsolatokat elképzelni, akkor a jogalapban is ezt rögzíteni kell, közös programok, és akkor meg kell említeni, hogy melyik DJ lesz ennek a felelőse. Vagy valamilyen egységes portált kell létrehozni, nem csak azért, hogy alkalmanként mondjuk ha a kedves, barátságos velünk a másik program, akkor megcsináljuk, hanem szabjuk meg előre. 12 intézkedés van, meg kell szabni ezek között a prioritásokat nem hiszem, hogy egy szinten lenne az összes, a transferzálisak, a szektoriálisak, stb., hanem meg kell szabni a prioritást, és ugye vannak a megfelelő klaszterek. Ezért aztán hát világosabbá kell tenni a rendelkezéseket, és persze ugye ehhez jön még az, hogy teljesen hiányoznak az indikátorok is. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Äh, Köszönöm szépen. Ezen a kérdésem még kell majd gondolkodni, lesz erről még vita, és persze a módosítóinkban fog majd kidomborodni, hogy ki mit gondol. Remélem, hogy a tanácsot érdemben rá tudjuk kényszeríteni arra, hogy választ adjon. Köszönöm. Most szakértőinknek, eh, hogy elfáradtak hozzá, nagyon érdekes dolgokat mondtak nekünk, és a tanulmány is nagy, nagyon érd- izgalmas. Továbbra is biztatom a kollégákat, hogy olvassák el, ha még nem tették volna, és eh, kövessék ezt a tevékenységet önök is, és mi is fogjuk az önökét. Köszönöm, hogy rendelkezésre álltak Monté úrnak is eh, várhatóan ez egy folyamatos tárgyalási folyamat lesz közöttünk, amit most elkezdtünk. Az, hogy pénzekért harcolunk, az szokásos dolog, de ö, itt kevésbé a bizottság ellen dolgozunk, sőt, hanem főleg a tagállamokat kell majd rávenni arra, hogy elmozduljanak a holdpontról, Előre is örülök a további érdemi együttműködésnek, és előadóinknak, árnyék előadóinknak sok sikert kívánok a rendelettervezet kidolgozásához. Erről még fogunk tehát beszélni. Köszönöm szépen! Nos, akkor már csak annyi a tisztem, nincs egyéb közlendő, hogy közöljem, hogy következő ülésünk június 11-én 9-től 12.30-ig és 3-tól fél hétig lesz a délutáni ülés. Június 11-én délután a meghallgatásunk témája a kulturális agenda, és hát nagyon örülnék, hogyha több ember lenne itt, akkor majd, mint ma. Kérem ezt továbbítsák a kollégáknak, köszönjük a tolmácsoknak is a munkát, és akkor most két órával hamarabb fejezzük be az ülést, mint azt terveztük. Remélem, hogy önöket ma már nem osztják be más ülésre, úgyhogy pihenjenek jól, kellemes estét kívánok mindenkinek.